Il Presidente! Az elnök. Care colleghe, cari colleghi! Kedves kollégák, biztos úr, megnyitom az ülést. A napirendi pontok közül az első, a bizottság nyilatkozata, az E. coli baktérium okozta járvány kitörése az uniós tagállamokban címmel. Már is megadom a szót Tádi biztos úrnak 5 percre. Parancsoljon, biztos úr! Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindannyiuknak, hogy lehetőséget adnak számomra arra, hogy beszámoljak a legfrissebb fejleményre,